célokat reagálva a, a állampolgárok elvárásaira. Köszönöm. Köszönjük. Most a vita végén egy állásfoglalási indítványt nyújtottak be a frakciók, amelynek a számát látják az anyagban. Ezzel az vitát lezárom, holnap fogunk a témában szavazni. Tisztelt kollégák, következő napirendi pontunk a javadalmazási politikákon belül a McCarthy jelentés a kereskedési könyvre és az újraérték papírosításra vonatkozó tőkekövetelmények, továbbá a javadalmazási politikák felügyeleti rendszerének felülvizsgálatáról és Elkadraj úr jelentése is ide tartozik, a jegyzett társaságok igazgatóinak javadalmazása és a pénzügyi szolgáltatási ágazat javadalmazási politikái címmel. Először a két szerző kapja meg a szót, elsőként McCarthy asszony. Parancsoljon! Köszönöm, elnök asszony. Szeretném, hogyha jegyzőkönyvbe vennék hogy meg szeretném köszönni azoknak a kollégáknak, akik segítették a munkámmal a javadalmazás, jutatás rendszerének kialakításáról szóló szövegemben, és eh, az egész bizottságnak, illetve a spanyol elnökségnek is meg szeretném köszönni, hogy következetesen támogattak, és 12 órás háromoldalú egyeztetés során eh, jutottunk végre dűlőre ez a mai vita végre a kereskedési könyvre vonatkozó nemzetközi szabályokat alkalmaz a G20-ak határozata alapján. A pénzügyi szakemberek egyetértenek abban, hogy a túlzott kockázatvállalás hátrányos maguknak a pénzügyi intézeteknek is, és a válság kiváltó okai között volt. A banki ágazatban Európa szerte 3,9 milliárd euróval kellett megtámogatni a bankokat, 3900 milliárd euróval, és az Egyesült Királyságban egy egyéves GDP-nek megfelelő összeggel. Ez túlzott dolog. A bankok ugye a kockázatos tevékenységüket az, az adófizetőkkel finanszíroztatják, miközben a profitokat magánosítják. Úgyhogy itt alapvető gyengeségek csalások, nem jó praktikák érvényesültek, és a kockázatos, túlzottan kockázatos papírokkal valamit kezdeni kellett. És meg akarjuk szüntetni a kapcsolatot a, a juttatások és a kockázatvállalás között. Olyan juttatási politikára van szükség, amely az egészséges, biztonságos, a pénzintézet egészsége szempontjából fontos uh, jó ö, irányítást támogatják. Ha azt mondjuk, hogy levontuk a tanulságokat a válságból, akkor miért van az, hogy júniusban a Bank of England még mindig ö, arról számolt be, hogy gyakorlatilag tovább növekedtek a bónuszok, amiket a bankárok kapnak, és 10 milliárd font értékben történt kifizetés a válság közepette a Bank of England-en belül, sőt 50 milliárd fontnyi pénzt vettek ki ilyen módon az adófizetők zsebéből. És a következő hónapokban tovább erősödött az eladósodás, az ingatlanokra való hitelfelvétel. Tehát nem javul a helyzet, és ezt nem hagyhatjuk tovább, azt a kialakult banki kultúrát, vagy hát kulturálatlanságot meg kell állítani, mert egyébként nincsen gazdasági fellendülés visszaállás. 2011-ben ezt le kell zárni, ezt a folyamatot. Komoly intézkedésekre van szükség, teljes körül felülvizsgálatra, fix fizetésekre, teljesítés arányos juttatásokra, nagy transzparenciára, elszámoltathatóságra, a vállalati irányítási rendszerek átvizsgálására, és egy olyan bónuszrendszerre, amelyen belül a bankok a vezetői, a saját bankuk és az adófizetőkkel szemben is felelősé tehetők. A parlament ragaszkodott ehhez a megközelítéshez, és a bónuszok jelentős csökkentését szeretné, és ha vannak is bónuszok, azokat a teljesítményhez kell kötni. Mindenféle automatikus bónusz elfogadhatatlan, és a kockázatvállaláshoz kötött bónuszok pedig kifejezetten károsak. Mi az adófizetők érdekeit képviseljük elsősorban, kötelességünk ezt szóvá tenni, a stabilitás megőrzése, a, a célunk, és persze a bankoknak is ez a fő érdeke hosszú távon. 2008 óta a bankok semmit nem tettek struktúráik reformálására, és ezért kénytelenek vagyunk helyettük elvégezni ezt a munkát felülről és kényszerítő eszközökkel. Köszönöm. Herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig El Kadraui úr kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Igen, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Mindenkelőtt szeretnék az árnyék előadóknak gratulálni a jó együttműködését, hiszen így tényleg nagyon jó anyagot hoztunk létre. A pénzügyi válság bemutatta, hogy a javadalmazási politika túlságosan rövid távú nyereségekre koncentrált. És ezzel a kockázatokat is gyakoribbá tette. A helyzet azt mutatja, hogy Lényeges az, hogy játékszabályokat állítsunk fel, amelyek garantálják a tartós növekedést a gazdasági vállalatoknál és pénzintézeteknél. Így a saját tőke követelményekről már szólt előtte McCarthy kollégám. Ez egy nagyon fontos lépés. Azonban a javadalmazási struktúráról is megfelelő szabályokat kell hoznunk. Tehát például a készpénz kifizetéseket korlátoznunk kell, és meg kell teremtenünk azt a lehetőséget, hogy a javadalmazást visszafizettessük, amennyiben igazságtalan. A javadalmazási politikát mindenképpen tágabb kontextusban kell vizsgálnunk, és az összes vállalatot meg kell vizsgálnunk, a jegyzetvállalatokat, vállalatokat, és az összes vállalatoknál ugyanazokat a kritériumokat kell alkalmaznunk. Mindenek előtt kell egy belső és egy külső megfigyelés, hogy hogyan néz ki a javadalmazási struktúra. Éppen ezért egy független javadalmazási bizottságra is szükség van a vállalatoknál. Ezeknek a bizottságoknak pedig meg kell adni a megfelelő információkat. A kockázat bizottságot is be kell vonni ebbe a megfigyelési munkába. Természetesen a javadalmazási bizottságban eh, független munkatársaknak kell dolgozniuk. Nem szabad pénzügyileg függeniük a menedzserektől. A kockázat menedzselés alfája és omegája a megfelelő ellenőrzés. Tehát olyan mechanizmus kell létrehoznunk, hogy eh, a kockázatmenedzselés és az operatív tevékenység közötti átláthatóság hiánya megszűnjön. Természetesen a prémium kifizetéseket is szabályozni kell. Korábban megszabott mennyiségi és minőségi kritériumoktól függjenek a prémiumok. Természetesen ilyen kritérium például a hatékonyság, illetve a hatás, teljesítmény és a bérezés közötti összefüggés. Természetesen itt egy hosszú távú politikáról van szó. A prémiumoknak legalább a felét részvényekben kell kifizetni, és nem készpénzben. És lehetővé kell tenni azt, hogy ezeket is vissza lehessen követelni. A végkielégítések esetében pedig eh, határt kell megszabnunk, ez eh, az igazgatók két éves fizetésének feljen meg. Rossz teljesítmény esetén pedig ezt is vissza lehessen követelni. Ezen kívül azt követeljük, hogy nemzetközi struktúra jöjjön létre, melynek segítségével kimutatható, hogy ki keres egy millió eurónál többet. És eh, tudni kell, hogy milyen elemekből áll össze ez a fizetés, tehát milyen prémiumok, bónuszok szerepelnek benne. Alapvető elveket kell kidolgoznunk ezen a területen is. És pedig sokkal alaposabbakat, mint a jelenlegiek. A jegyzettársaságoknak pedig be kell mutatniuk, hogy milyen megállapodásokat kötnek igazgatóikkal, és milyen szerkezetben képzelik el a javadalmazást. A zöld könyvben már szerepelnek bizonyos intézkedések eh, a corporate governance-ben, és valószínűleg az elkövetkező hónapok során ez foglalkoztat még minket. Köszönöm, most a bizottságnak eh, Barnier biztosnak adom át a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők, egy újabb fejezetről ejtünk most szót a válság tanulságai keretében, vagyis hogy a kifizetések, a javadalmazások reformálásával hogyan kerülhetők el a jövőbeni kockázatok, és a megfelelő vállalatirányításról hogyan tudunk ilyen módon gondoskodni. Ez két külön kérdéskör. Megkáti asszonynak és Elkádráúi úrnak gratulálni szeretnék, és köszönetet mondok kiváló munkát végeztek, és köszönöm a parlament támogatását is hogy egészségesebb, stabilabb piaci intézkedéseket foganatosíthassunk a, az állampolgárok szolgálatában. Ez a bizottság célja általánosságban, és örömmel állapítom meg, hogy osztjuk ezt a célt fejlett európai felelősségvállalásra is szükség van a vállalatok részéről, hogy a pénzügyi kockázatokat el tudjuk kerülni. A parlament támogatását ez ügyben is köszönöm szépen. És ezen az úton folytatjuk a munkát. Kadraui úr megállapítja, hogy a pénzintézetek javadalmazását bizonyos korlátozások alá kell vetni. És a három intézmény az irányelv felülvizsgálatával és a saját tőke követelmények előírásával igyekszik ezt megteremteni, amely kemény politikai üzenetet is közvetít egyrészt a bankok irányába, másrészt pedig az európai közvélemény irányába. Kialakul egy olyan új szabályozási rendszer, amely az alul tőkésített vállalkozások kockázatát csökkenti, és meghúzza a felső határokat a javadalmazásban, hogy ne ösztönözzük őket a túlzott kockázatvállalásra, amelynek az árat aztán az adófizetők szeretnék megfizettetni. Jelentősen hozzájárulunk ezzel a szabályozással a helyzet hosszú távú kezeléséhez, levonva a válságból a tanulságokat. A szöveg nem egyszerűen csak európai szintre emeli a pénzügyi stabilitással foglalkozó testület, és a 2009. szeptemberében a Pittsburghi megbeszélés eredményeképpen létrejött megoldást, hanem rugalmassá teszi a piacnak a szabályozását, a hitel, illetve pénzintézmények számára. A bankigazgatók javadalmazását jelentősen korlátozzuk, akkor, hogyha állami támogatásban részesültek. És az alulteljesítés esetén visszafizetési kötelezettségeket írunk elő. 2011. január 1-től vezetik be a tagállamok ezeket az intézkedéseket, és ezzel az új szabályozással lefedjük az esetlegesen felmerülő kockázatokat. Tisztelt előadók, tisztelt képviselők, ez egy olyan eszköz, amely a befektetési alapok működőképességét is biztosítja, és az ágazat hatékonyságáról is gondoskodik. Az irányítási kérdésekre kitérve, El Kadraui úr gondolatmenete jól mutatja, hogy a jó irányítás gyakorlata minden vállalkozás hasznára válik, és a stabilitásról gondoskodik egyben. Ezért átfogó pénzügyi szabályozást sürgetünk. 2010. június másodikán megszületett az erre vonatkozó zöld könyv, és az első lépést megtettük ebbe az irányba felülvizsgáltuk a könyvvizsgálók, illetve felügyelőbizottságok, az igazgatóságoknak a szerepét, tehát a kompetens testületek megkapják a megfelelő szabályokat al úr eh, elgondolásának megfelelően. És a kockázat kezeléséről az igazgatóság köteles gondoskodni, a tulajdonosok és a könyvvizsgálók segítségével és az adófizetők érdekében valódi konzultációt teremtünk erre. A vállalatirányítás nem csak a pénzügyi területen szorul megreformálásra, természetesen figyelembe kell venni az eltéréseket, többek között az igazgatóságok megfelelő összetételéről kell gondoskodnunk. Aztán a saját tőke megfelelő kezelése összefüggésben a javadalmazással, a kockázatkezeléssel, a gazdálkodással, különösen a banki portfóliók, amelyek a válsághoz vezettek, szorulnak megfelelő kezelésre. És kellő biztosítékokkal kell rendelkeznünk arra, hogy el tudjuk kerülni ezeket a jövőbeni problémákat sok esetben kiszámított kockázatvállalásról volt szó, és e, ugyanakkor a munkavállalók és a tulajdonosok érdekeit e, sértő vállalások voltak ezek. 2011-től kezdve nem csak az Egyesült e, Államok rendelkezik majd megfelelő megoldással, mert 2010 év végétől a a legutóbbi amerikai látogatásom Tim Geithner pénzügyminiszterrel egyeztetve megállapodtunk, hogy az új szabályozás nemzetközi megállapodás formájában lép majd életbe. Májusban megkötöttük, 2011-től pedig hatályba lép. A világméretű konvergencia, és különösen az USA-amerikai vonatkozása ennek erősítésre szorul, és minden nemzetközi partner részvételére szükség van a hatékonyság érdekében, különösen az USA segítségére hagyatkozunk, hogy minél előbb bevezetessük a szabályokat. Nem lesz könnyű megoldani a feladatainkat. Arlene mccarthy különösen szeretném megköszönni a kitartó és áldozatos munkát. Nagyon örülök annak, a kabinetemmel és a munkatársaimmal együtt, hogy ilyen intelligens támogatásban részesültünk. Köszönöm. Köszönjük mi is. Most Krisztenszten úr következik, a Szociális Bizottság tagja. Egy percben. Köszönöm szépen önök. Asszony. A gazdasági ösztönzők, ezek a prémiumok, illetve a prémiumokat generáló ösztönzők a, ösztönzők a pénzügyi ágazatban jelentősen hozzájárultak a pénzügyi válsághoz. Az eredményt látjuk, és örülök, hogy most az előadó azt követeli, hogy az irányelvet megváltoztassuk, amely ezt az ágazatot szabályozza. Köszönöm a szerzőnek, hogy elérte a megállapodást. Az foglalkoztatási bizottságban az egész jutatási politikával kapcsolatban 2006 az volt a fő vélemény, hogy több transzparenciára lenne szükség. Minden részvényesnek pontosan tudni illene, hogy a vezetői mit és miből kapnak. Bizottságunk véleményt adott le az opciókra vonatkozóan is. Az opciós kereskedelem a túlzott kockázatvállalás egyik megnyilvánulása. Sajnálom, hogy nem sikerült a részvényopciókat betiltani. Először az Európai Néppárt nevében Atmárt Karasznak adom meg a szót másfél percben. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A tanács nincs itt, és lassan kénytelen vagyok azt mondani, hogy ö, politikai üzenetet fogalmaz meg a tanács azzal, hogy távol marad. Erről nem is tudtam. A parlament évek óta követeli azt, amelyet most elértünk. Mindig is követeltük, hogy legyenek plafonok, legyenek kockázatkorlátozó fékek, legyen felelősségvállalás, a prémiumok korlátozása lehetséges legyen, ne lehessen ezeket adófizetők pénzéből kipótolni, legyen tőkekövetelmény, minimál tőkekövetelmény, és legyen időterv arra vonatkozóan, hogy mindezeket mikor vezetjük be. Örülök, hogy Bernyi, Bárnyi úr most megegyezett végre az amerikaiakkal is. E kérdésekben a kereskedési könyvre és az újra értékpapírosításra vonatkozóan. Fontos, hogy a kereskedési könyv és a bankkönyv egymáshoz közeledjenek, és a nyilvánosságra hazateli szabályok egyértelműbbek legyenek, az újraértékpaporosítás kockázatai ö, nyilvánvalóak legyenek. A kereskedési könyvbe is és a tőkekönyvbe is be kell venni a kockázati szempontokat. Fontos, hogy megelőzzük azt, hogy a kereskedési könyvek nem megfelelő vezetése miatt cégek, bankok becsüldöljenek, és mindezt az európai ö, ö, szabályok egységesítésével lehetne megfejelni. Köszönjük! A szocialisták és demokraták nevében Ludvigson úr kap egy percben szó. Köszönöm, elnök asszony! A javadalmazási rendszer, a bónusz, a prémium struktúra az elmúlt évek retorikájának részévé vált. Viszont nagyon kevés konkrét intézkedés született. Éppen ezért nagyon pozitív dolog az, hogy most szabály struktúrát hozunk létre, amely ténylegesen alkalmazható. Ez a szabálygyűjtemény csökkentheti a túlzott és rövid távú kockázatvállalást. Amennyiben a kockázatvállalás szintje csökken, a stabilitás növekedhet. A pénzügyi szektor már reagált a legveszélyesebb bónuszokra, azonban amennyiben nincsen jogi szabályzás, nem fogják ezt önként megtenni. A társadalmak nem fogadják el a status quo-t. Az adófizetőknek óriási költségei vannak, hogy a bankok túlzott kockázatviselését kifizessék nagyon jól alkalmazni lehet majd a szabályt a tagállamokban, és ez megváltoztatja a jelenlegi rendszert. Köszönöm szépen, köszönöm a szót. Most a liberális frakció nevében Sharon Bowles kap szót egy percre. Thank you. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos úr, a banktőke megreformálása Európa leglényegesebb válságra adott reakciója. És ez nagybetűs figyelmet igényel, és valóban oda kell figyelni, hogy megfelelő struktúra alakuljon ki. Az alultőkésített kereskedési könyvek, spekulatív kereskedelmi ügyletek szinte költségmentesen okoztak problémát. Tehát a előírt tőkebiztosíték feltételeknek a növelése a megfelelő módszer arra, hogy a gyökerénél fogjuk meg a válság okait, és a kaszinó bank gyakorlatnak véget tudjunk vetni. A nagy egyösszegű kifizetések, a prémiumok ugyancsak sokak szerint sérelmezhetőek. Köszönöm az előadónak, az árnyék jelentéstevőnek, hogy megfelelő szöveg javaslat született, és ez most már máshol is a gondolkodás fővonalába e, épült be. Én sajnálatosnak nevezem, hogy nem még szigorúbb szabályozást léptetünk életbe, de persze érszangban kell lennünk az irányelve. Köszönöm. Köszönöm szépen. A zöldek nevében Confin úr kap szót kettő percre. Oui, monsieur le commissaire, bonsoir. Igen, biztos úr, jó estét kívánok. A frakcióm gratulál és örül ennek az irányelvjavaslatnak, különösen a javadalmazások megszorításának. Ez egy ambíciózus szabályzat, a világon a legjelentősebb ilyen megszigorítás. Különösen az állami pénzen kimentett bankok esetében indokolt. És hogy 70% az a határ, amiben a kereskedőknek a javadalmazását, a prémiumát maximáljuk, a kockázatvállalás függvényében. Úgy gondolom, hogy ez egy fontos szabály, amely konkrét számokra fordítja le európai szinten a g 20 által rögzített alapelvet. Az előadóval és az árnyék jelentéstevővel együtt én is részt vettem a tárgyalásokban, és annak lehettem a tanúja, hogy nagyon nagyok az eltérések a tagállamok között, és másképpen látják a tőkésítési gyakorlatot, a szabályozás igényét, és az ambíciózus céljainkat igyekeztek gyengíteni. Ezért nagyon hasznos, hogy az Európai Bizottság és biztos úr is mellénk állt, és megszületett ez a közös eredmény. Hát fontos tétekről van itt szó. Kompromisszumot kötöttünk, de természetesen elveszítettünk néhány igényt ez a számokban is megjelenik. És például az indokolt, a megfelelő, a kiegyensúlyozott szakszavak helyenként kimaradtak a szövegből. Az a lényeg azonban, hogy a gyakorlat nyelvére hogyan ültetjük át ezeket a rendelkezéseket, és hogyan alkalmazzuk majd a tagállamok összességében a bankszektorra ezeket az előírásokat. Fontos, hogy szigorú felügyelettel gondoskodjunk a jövőbeni problémák megelőzéséről. Nem szabad, hogy félre e, siklott gyakorlata elroncsuk. Köszönöm. De A frakción kívüli képviselő képviselőtében Obermeier úr kap másfél percet. Köszönöm, elnök asszony. Talán mégis tanultunk a válságból, talán nem támogatjuk továbbá a válságot kiváltó okokat. A prémiumok 20-30%-os értéke fenntartatatlan volt már. A kormányoknak meg kell mutatni, hogy ők a polgárokat képviselik, és elképzelhetetlen, hogy ezeket a hiányokat az adófizetőkkel pótoltassák be a felelőtlen menedzser döntések miatt. Világon egyedülálló ez a szabályozás, de örül, örülünk annak, hogy New York is ebbe az irányba mozdul el. Jó lenne, hogyha a második lépést is megtennénk, és a nemzetközi szabályozást is sürgetnénk, mert világszerte van szükség felelősségre, nem csak Európában. Ezen túl megfontolandó az is, hogy a corporate governance-nek az elveit amelyek nem közvetlen vonatkoznak a jutatásokra, ezeket is a tőzsdén bejegyzett cégek esetében legalábbis megreformálnánk, úgy, hogy ezek fenntarthatóvá tegyék a rendszert, és a hasonló válságokat megelőzhessük. A további felszólalók következnek egyéni alapon, először is Nitrasz úr másfél percben. Köszönöm, elnök asszony! Tisztelt Elnök asszony, biztos úr, úgy érzem, hogy sikerült most valami fontosat letennünk az asztalra. Amennyiben a jutatási politikának az alapelveit megfogalmaztuk, abban egyetértünk valamennyien, hogy a juttatások túlzósága ö, volt a válság egyik kiváltó oka és a kockázatvállalási készség ösztönzése. A felügyeleti struktúrák szerepét erősítenünk kell, külső és belső felügyeletre is szükség van. Világossá kell tenni mindenki számára, hogy a jutatási bizottság hogy működik, és a prémiumokat pedig a hosszú távú eredményekhez kell kötni. Abban is egyetértünk egyébként itt többségileg, hogy a jutatási politika eddig súlyos hibáktól szenvedett, nem csak, hogy nem volt igazságos, hanem egyéb bajok is voltak vele, de nem ez volt az egyetlen oka a válságnak. Örülök, hogy legalább ezt az okát a válságnak most megpróbáljuk kezelni új szabályokkal. A válság egyik okának, tehát a gyökeréig lenyúltunk. Egy percben Kánánt úr kap szót. Köszönöm. Én voltam ennek a jelentésnek az ALDE részéről az árnyék előadója, és most szeretném megköszönni a nagyon jó együttműködést. Egy ilyen átfogó pénzügyi válság után felmerült a javadalmazási politikák kérdése is. És itt eléggé populista hangokat is hallunk. Olyan elvekre van szükségünk, amelyek útmutatást adnak a javadalmazási politikának, hiszen eh, eddig eléggé úgy nézett ki a helyzet, hogy a túlzott kockázatvállalást dicsérték meg a vállalatok. Ezen kívül nem szabad az egész szektort egységesként kezelnünk, hiszen eh, gondoljunk abban, hogy nem lehet az érintett vállalat érdeke az, hogy eh, azt támogassa, hogy kockázat legyen a vállalaton belül, hiszen ez veszélyezteti a vállalat létét is. Mi politikusok esetleg túl sokat dolgozzuk az elméleten. Most itt a gyakorlati sor. Köszönöm. Most Burkhard Balc úr kap szót másfél percre. Köszönöm szépen. Ott már Karasz már említette a leglényegesebb pontokat, egyetértek vele. Szerintem mennyiségi és minőségi alapokon nyugvó saját tőkekövetelményekre van szükségünk. Szerintem nincsen kétség abban a tekintetben, hogy ezt meg kell oldanunk. A pénzügyi válság globális válság. Le kell vonnunk a tanulságokat, és a tanulságok is globálisak lesznek. Amennyiben a saját tőkekövetelményeket szigorítjuk, akkor ezt nemzetközileg is valahogy szabályozunk kell, hiszen már látom, hogy mi történik a tengeren túl. És hogyha túl nagy lesz a szakadék az európai és az amerikai rendszer között, az nem vezet jóra. Tehát nem szabad, hogy inkonzisztenciák legyenek. Nem lehet a mellékletben például olyan szöveg, amely ellent mond a törzs szövegnek. Ezen kívül ne felejtsünk el egy dolgot. A pénz és a reálgazdaság autark rendszerek azonban kihatnak egymásra, és hogyha az egyik ágat szabályozzuk, akkor a másikat is érinti ez. Szerintem hatástanulmányokra van szükségünk, mielőtt tovább haladunk. Ez mindig is a néppárt álláspontja volt. A tanácssal meglévő kompromisszum véleményem szerint az egyetlen észszerű megoldást, és gratulálok most McCarthy és Karasz kollégáknak. Köszönöm. Köszönöm ennek is. Most pedig a spontán felszólalások következnek, és elsőként Angelili asszony kap szót egy percre. Commissario, ringrazio Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, biztos úr, köszönöm a két előadónak a kiváló munkát. A felsővezetők prémiumainak a megszorítása fontos jelzés, mert ez az első olyan intézkedés világméretekben, amely komoly korlátozásokkal sújtja a bankvezetőknek a javadalmazását. És csak a nyereséges bankok esetében teszi lehetővé, semmiképpen nem az előrejelzett várható eredmény alapján ezeknek a kifizetését. Ilyen módon megelőzzük a túlzott kockázatvállalást, és fokozott felelősségvállalásra ösztönözzük a tulajdonosokkal szemben a banki vezetőket. A közgyűlések szavazati joggal szabályozhatnak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mikolásik úr, egy percre kap szót. Parancsoljon. Köszönöm. Elnök asszony. Igen, tisztelt kolléganők és kollégák. A túlzott prémium osztások kockázatot jelentenek, és ez elrettenti a befektetőket, az állampolgárokat és az egész gazdaságot bizonytalanítja. A pénzügyi válságot is nagy részt a jövedelmezési politikák okozták. Az igazgatók eléggé gyakran túlzott igényekkel rendelkeznek, túlzott anyagi elvárásaik vannak. Éppen ezért az általuk vállalt kockázat nincs összhangban a részvényesek elvárásaival. Végezetül pedig az adófizetőknek kellett megmenteni a pénzintézeteket. Úgy gondolom, hogy eh, az átlátható javadalmazási rendszer lenne szükséges. Ezen kívül eh, a részvényesek hatalmát is növelni kell. Köszönöm, véget ért az ideje. Mölcer úr kap szót egy percre. Ausztriában azt látjuk, hogy bezárják a kis postákat, és a posta 40%-os plusz könyvel el a bevételeiben. Hova megy ez a pénz? Prémiumokra, bónuszokra. A lakosság nem érti ezt. Itt az ideje, hogy ezt a gyakorlatot befejezzük. Németországban van egy törvény az igazgatók javadalmazásáról, azonban ez csak plusz bürokráciát okozott, és nem csökkentette a fizetéseket. Hogy a vezetőket is felelősségre vonjuk, szükséges lenne. Ez a válság legyen tanulság a számunkra. És hogyha azt halljuk, hogy az Egyesült Államokban a menedzserek fizetésének nyilvánossá tétele milyen eredményekkel járt, akkor ezen el kellene gondolkodnunk. Azonban nem lehet egy ember két cég igazgatója, aki konkurense például. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most meg Guinness asszony beszél egy percre. Thank you, madam. Köszönöm, elnök asszony és köszönöm az előadóknak, a bizottságnak is a hozzászólásokat. Ez egy speciális terület, de minden európai parlament, polgár örül annak, hogy a parlament napirendre tűzte ezt a túlzas, túlzott prémiumokról szóló szöveget. Tudjuk, hogy azok a katasztrófák, amelyek a banki ágazatban történtek, nagyrészt összefüggtek a juttatásokkal, és ezt a lakosságban régóta rossz szemmel nézte az átláthatóság, a transzparencia kulcsszóit. Ha valamibe belelátunk, akkor tudunk ellene tenni is dolgokat. Eddig ez volt a fő baj, hogy ez nem érvényesült. Vélemény szerint a bankok gyakran közpénzekből is profitot csinálnak, és az adófizetők terhére vesznek föl hiteleket. Ugyanakkor sajnos nem vagyok meggyőződve arról, hogy ettől a szabálytól majd a bankárok fejében is megváltozik minden. Ha csak nem vagyunk nagyon kemények, és a bizottság nem folytat folyamatos komoly ellenőrzést, akkor szerintem ez nem fog változni. Köszönöm. Most akkor az zárszó jogán Bárnyi úrnak adom a két percben a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. megható, hogy így négy órás vitát követően is még van lelkesedés a hallgatóság soraiban. Valóban nagyon fontos témáról van ugyanis szó. Állim McCarthy asszonynak és Elkelraui úrnak szeretném még egyszer megköszönni a munkájukat, a támogatásukat, mert a segítségükkel jelentős mértékben továbbfejlesztettük a szöveget. Természetesen a pénzügyi ágazat szabályozása sok további munkát igényel még, a vállalatok jobb irányítása, a derivatív eh, pénzügyi termékek, amelyeknek a szabályozása szeptemberre várható. A biztosok kollégiuma két jogszabálytervezetet is elfogadott a befektetők védelmér eh, érdekében, és a fehér könyv is megszületett a biztosítók szabályozására. Úgy gondolom, hogy ezek mind jó és hatékony szövegek. Az egyeztetések során számos pozitív, kiegészítő javaslatot kaptunk az önök szakbizottságától különösen például a javadalmazások, juttatások kiszámítása mm, a képletek részletei terén, aztán az állami támogatásban részít, részesített pénzintézeteknek a visszatérítési kötelezettségei ügyében a pénzügyi stabilitási testület létrejötte, és arról tanúskodik, hogy a tagállamok az eltérő álláspontjaik ellenére sikeresen megállapodtak egy megfelelő megoldásban. A pénzügyi stabilitási testület egységes módon kezelheti majd európai szinten ezt a területet, és a tagállamok az irányelv koherens alkalmazásával segíthetik ebben tiszta és világos szabályok eh, születnek meg, amelyeket nem lehet többféleképpen értelmezni. Többször elmondtam, hogy ez az áloga annak, hogy a nemzetközi versenyképességünk megőrzése mellett gondoskodjunk a biztonságunkról. Európa az első kontinens, amely intelligens felügyeleti rendszert vezet be, és reméljük, hogy ez versenyelőnyt jelent majd. Az új európai hatóság mindehez hozzájárul majd elősegíti ezt a területet. A, tanács e pillanatban egyezteti ennek a részleteit, és a valódi koordinációs felhatalmazás birtokában lehet kialakítani a közös szabályozást. döntéshozatali joggal is fel kell rutázni ezeket az intézményeket, hogy megfelelő módon alkalmazhassuk a szabályokat. És Kanfen úrnak mondanám, hogy a felügyelet hatékonysága nagyon sokat segíthet ebben. Úgyhogy az Európai Bizottság a következő időkben ennek dolgozza ki majd a részleteit. Az Európai Beruházási Bank ugyancsak kiveszi majd a maga részét ebben a folyamatban, és a különböző hitelintézeteknek a működését egységesen szabályozzuk, az összetett tevékenységeket is tekintetbe véve. Meggyőződésünk, hogy önöknek köszönhetően jelentősen átalakul majd a gyakorlat, értékesebb és hatékonyabb lesz az eddiginél, és a túlzott banki kockázatvállalás sikerül majd visszaszorítanunk, amelynek a hatásaitól szenvedünk most. Karasz úrnak is köszönöm a támogatást az Egyesült Államokkal párhuzamosan vezetjük majd be a fizetés képtelenségről szóló törvényt, és ez egy hosszú távú eh, szabály, illetve eljárásnak a része. A célunk az átláthatóság, ez egy nagyon fontos témakör, és az Európai Parlament nagyban hozzájárult ennek a, az érvényesüléséhez. Sokban segítette a bizottság munkáját. Aztán Borszászony a tőke megfelelés fontosságára hívta fel a figyelmet, illetve Bálc úr is erről beszélt az imént. Megfelelő külső és belső felügyelettel tudjuk ezt biztosítani. E Bálc úr a bankokkal való viták kapcsán hangsúlyozta ennek a jelentőséget, és valóban értékelni kell az a makrogazdasági kihatásokat minden intézkedés esetében. Tehát fontos, hogy megfelelő egyensúlyt kalibráljunk, találjunk meg. Egyrészt az intézkedés csomagot kell hatékonyan érvényre juttatni, másrészt pedig a külső és a belső felügyeletet és a vállalatirányítást kell egyensúlyba hozni egymással. És végül pedig és ez az utolsó következtetésem, naivitás nélkül kell szabályoznunk az Egyesült Államok gyakorlatából okulva, tanulva, és a G20-ak elveit is betartva. Tehát nagyon oda kell figyelnünk a párhuzamosságoknak a hatékony érvényesítésére. Köszönöm. Köszönjük, biztos úr. Most az előadó, vagyis McCarthy asszony kapja meg a szót ismét és utoljára. Rövid leszek. Egyetértek meg Guinness asszonya, Valóban a bankárok fejében nem sok minden változott meg. Múlt héten is hallottunk olyan híreket, hogy blokkolni akarják a mai vitánkat, döntésünket. A szabályozáson múlik itt minden, és azon, hogy holnap a szavazás eredménye mennyire lesz egyértelmű, erős politikai üzenetet kell a szavazással is sugároznunk a közvélemény felé, hogy meg akarjuk változtatni ezt, ezt a fajta gyakorlatot. Még a folyamat elején vagyunk, nem a végén. Kérem a kollégákat, hogy nagy számban szavazzák meg a szövegünket, hogy egyértelmű legyen, amit csinálunk. Köszönöm, most El Kadraui úrnak adom meg a szót két percben. Köszönöm, elnök úr. Igen, úgy gondolom, hogy mindnyáján megegyezhetünk abban, hogy ilyen lépések szükségesek a javadalmazási politika tekintetében a bizottság ajánlásainak alakulása is azt igazolja, hogy szabályozni kell a javadalmazási politikát, és pedig kötelező jelleggel. Természetesen tudom, hogy nem mindenki hajlandó ugyanolyan messzire elmenni, nem mindenki ugyanolyan ambiciózus. Azonban minnyáján meg kell egyeznünk abban, hogy az első lépés a megfelelő irányba mutat. Azonban ennek a lépésnek nem szabad az utolsónak lennie. Sok munka van még, a felügyeletet, a javadalmazási politika felügyeletét, ellenőrzését is ki kell alakítani, a javadalmazási bizottság munkáját és a kockázat közötti menedzselés működését is erősíteni kell. Örülök annak, biztos úr, hogy megfelelő jogalkotási keretet hozott létre a corporate governance érdekében. A érintettekkel párbeszéd fogunk majd folytatni az elkövetkezőkben, hiszen fontos jelzést is szeretnénk a polgárainknak küldeni, hogy jó játékszabályokat akarunk létrehozni a gazdaság érdekében. Köszönöm. Nem szépen köszönöm. Ezt a vitát lezárom. Holnap 12 órakor van a szavazás. Köszönöm, kolléga, köszönöm, biztos úr. Most pedig áttérünk a kérdések órájára.